céloknak nem öncéloknak kell lenniük, hanem egy szélesebb körű általános stratégia részeként az éghajlat és a környezetvédelmi érdekés, érdekében. Köszönöm szépen Martin kollégának, és akkor a fejlesztési szakbizottságból két kolléga kap szót. Elsőként Kacsmerek úr.